Az elnök. Ladies and gentlemen, I will... Hölgyem és uraim, csehül folytatom. Ezzel megnyitom a mai ülést. Prvním bodem pořadu jednání je prohlášení. Az első napirendi pontunk az bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a venezueli helyzettel kapcsolatban. Kérem, hogy a bizottság vezesse be a szöveget. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők! A venezueli hírek